Kedves kollégák, hogyha le tudnának ülni, akkor több időnk maradna a biztos asszonyra. Köszönöm, kérem, foglaljanak helyet. So colleagues, uh, we... Kedves kollégák, a napirend elfogadásával kezdjük, ha nincs ellenvetés, akkor úgy tekintem, hogy elfogadtuk a napirendet. Az első elnöki bejelentés az a nyelvi rezsimre vonatkozik, észt, eh, lehet ír ma nem elérhető, nem a rendelkezésre a 205-ös szabály alatt Lorenzo Fontana urat jelentéstevőnek jelöltük az Európollal kapcsolatos dosszié tekintetében, amely Bosznia-Hercegovina és az Európol között együttműködéssel foglalkozik. Jó, hagyja a bizottság ezt az ajánlást? Igen, kedves kollégáim, akkor most a napi napirendi pontot érünk rá, ez a lényegi napirendi pontunk. Köszönöm, hogy megjelentek ezen a Strasburgi estén. Itt van velünk pontosabban a mai témánk az a bíróság C362 per 14-es döntésével kapcsolatos bizottsági álláspont lesz. Üdvözlöm Jurva asszonyt a bizottság részéről, aki a SREMS ügyel kapcsolatban fog néhány bejelentést tenni az LGBTI ügyekkel kapcsolatban többek között, de a mai napi rendi pontok közül a legfontosabb az az Európai Bíróság döntése október 12-én a LIBE ülésén már bemutatásra került a bírósági döntés, ítélet, úgyhogy a képviseletnek van bizonyos információja már. Ez az első alkalom azonban, hogy a bizottság is megszólal az ítéletek kapcsolatban, úgyhogy további vita nélkül megkérném Jurva biztos asszonyt, hogy mutassa be a bírósági ügyet, az ítéletet, és amint eh, eh, erre sor kerül, a képviseletnek adom meg a szót, úgyhogy Vira, öné a szó. Köszönöm szépen, én és uraim, szeretnék köszönetet mondani a Libe Bizottságnak, hogy meghívtak erre az ülésre. Nagyon szívesen jöttem a lehető leghamarabb, annak érdekében, hogy friss információt adhassak önöknek azzal kapcsolatban, hogy a bizottság milyen lépéseket tesz a Schrems döntés ítélet kapcsán azt követően, amely ugye október 6-án került meghozatalra. Ahogy említettem már a plenárison, talán két héttel ezelőtt, nagyon is elkötelezett vagyok amellett, hogy tájékoztassam önöket folyamatosan. Emellett kérem a támogatásukat több ügyben is, amelyek ezzel a dosszével kapcsolatos munkánkkal összefüggenek, de erre később rátérek még. A plenáris vita október 14-én került megtartásra, akkor már Eh, beszéltem arról, hogy a bizottságnak mik lesznek a közvetlen prioritásai a SREMS eh, döntéssel kapcsolatban. Ezeket még egyszer elismételném, hiszen ugyanazok maradtak, nem változnak. Először is szeretnénk biztosítani azt, hogy a polgáraink személyes adatai védelmet élveznek, amikor azokat külföldre eh, átadják, biztosítani szeretnék az európai cégeket, hogy továbbra is védeni fogjuk az adataikat a fennmaradó jogi lehetőségek kihasználásával, és az adatvédelmi hatóságokat E, feltétlenül bátorítanunk kell arra, hogy dolgoznak olyan irányba, hogy a belső piac e, törlezettségét, e, feltakozottságát csökkentsék az adatvédelmi elvek és gyakorlatok tekintetében. Úgy gondolom, hogy a transatlanti adat áramlások kapcsán hangsúlyoznom kell, és hangsúlyoztam is, hogy önökkel partner kapcsolatban és átláthatóan fogok együttműködni ebben a szellemben Ma ismertetem önökkel a legfrissebb fejleményeket, és remélem, hogy önök is beszállnak magadnak majd arról, hogy ezt a folyamatot hogy tudják támogatni, különösen most, hogy november közepén Washingtonba készülök. Nos, a plenáris vita óta, amelyre október 14-én került sor, a bizottság szorosan együttműködött az Európai Adatvédelmi Hatóságokkal, a DPA rövidítéssel fogom őket emlegetni a 29-es cikk hatája alatti munkacsoport keretein belül. Az adatvédelmi hatóságok, DPA-k a munkacsoport működése keretében nyilatkozatot adott ki, amelyben beszélt arról, hogy milyen tárgyalások vannak folyamatban a biztonságos adatkikötők tekintetében Eh, hogy a jelenlegi helyzetet kezelni. Felszólítottuk eh, eh, az EU-s partnereket, hogy olyan gyakorlatokat használnak, amelyek az alapjogokat biztosítják. A jelenlegi üzleti tevékenységekkel kapcsolatban, amelyekhez személyes adatokra van szükség, hangsúlyoztuk, hogy itt fontosak, továbbra is használhatóak a kötelező erejű céges szabályok, annak ellenére, hogy az adatvédelmi hatóságok továbbra is elemezni fogják azt, hogy az ítélet ezekre az alternatív eszközökre milyen kihatással van. A munkacsoport bejelentette, hogy amennyiben 2016. január végéig nem kerül kidolgozásra megfelelő megoldás az amerikai hatóságokkal, és attól függően, hogy eh, milyen eredményre jutunk eh, az alternatív eszközök használata kapcsán, ezek értékelése kapcsán, akkor minden szükséges és megfelelő eh, intézkedést meg fogunk hozni, ideértve a jogérvényesítés eszközeit is. Támogatjuk egy új transatlanti keretrendszer létrehozását. Ugyanakkor a bizottság eh, komolyan úgy gondolja, hogy a vállalkozásoknak, a cégeknek maximális és teljes, egyértelműen teljesen világos szabályokra van szüksége. Amikor az iparképviselővel találkoztam, eh, Eddinger biztossal és más felelősökkel egyértelmű volt, hogy világos magyarázatokra van szükségük, és az bírósági ítélet egységes értelmezésére. Ezért a bizottság hamarosan ki fog adni egy magyarázó közleményt a Schrems ítélet kapcsán, amely ugye a nemzetközi adattranszferekről szól. Ez azonban nem helyettesítheti és nem helyettesíti az adatvédelmi szabályok érvényesítésének mechanizmusait. Továbbra is biztosítani szeretnénk, hogy egységes legyen a megközelítés a 29-es munkacsoport, 29-es cikk hatály alatt tevékenykedő munkacsoport keretein belül. Nos, lényeginformáció a folyamatban lévő amerikai tárgyalások kapcsán. Ugye el kell mondanunk, hogy az biztonságos adat kikötők megoldása volt az egyik legfontosabb csatornája az adatátadásnak. Egyértelmű, hogy megújított új eh, transatlanti adatáramlási csatornákra van szükség, amelyek magasabb szintű védelmet biztosítanak. Ez fontos a transatlanti kereskedelmi kapcsolatok szempontjából, és természetesen polgáraink számára is. Gondoskodnunk kell arról, hogy az új megoldás az eh, eh, a SEMS ítéletben lefektetett szabályoknak megfelel, szükség van a rendszer kibővített kidolgozására, formában történő kidolgozására, azonban ehhez jó néhány téma tekintetében az Egyesült Államok, mint partnerünk magyarázatára van szükség. Mi nem késlekedtünk, már is több technikai szintű tárgyalásra kerül sor partnerünkkel, Eh, Pritzker eh, eh, kereskedelmi miniszterrel már beszéltem, az legutóbbi időkben, és megállapodtunk abban, hogy rendszeresen kapcsolatban maradunk egészen addig, amíg november közepén Washingtonban nem utazom. Ezek a tegyelások egyáltalán nem egyszerűek, de meggyőződésem, hogy november közepére már jelentős előrelépésekről tudunk beszámolni. Hagy beszéljek részletesebben is arról, hogy a bírósági ítéletnek melyek a következményei, és hogyan kell ezekkel foglalkozni Először is a bíróság nem kérdőjelezi meg a, a, a bizottság azon jogát, hogy megfelelőségi döntéseket hozzon, sőt, tisztázza, hogy először is milyen lehetőségek vannak a DPA-k számára, hogy panaszok esetén közben járjanak, ilyen például Schrems úrnak a, a panasza, Másrészt, hogy milyen szint, hogy alapelv, hogy a harmadik országban lévő védelem eh, szintjének nem, azon, nem feltétlenül azonosnak kell lennie, hanem lényegében hasonló szintűnek, mint az Európai Unióban. Eh, az bíróság újonnan eh, megválasztott elnökének szavait idézném, ő ugye részt vett már a Schrems ítélet fogadásában is, meghozatában is, az ítélet nem követeli meg elnézést, tehát elmagyarázta, hogy a bíróság nem, értelmez nem értékelt az amerikai rendszert, eh, a nemzeti eh, hírszerzési tevékenységeiket sem, hanem, és most jön az idézet, az EU törvények, eh, az EU joganyák harmadik országban való adat átadással kapcsolatos tevékenységekre vonatkozó előírásait értékelte. fontos, hogy amikor adat átadásra van szükség, akkor megfelelő biztosítéket kell a harmadik országnak felkínálnia, olyanokat, amelyek globálisan megfüvelensei annak, amit Európán belül mi biztosítunk. Ez az, amiről tárgyalunk az Egyesült Államokkal. Másrészt a bíróság azt mondja, hogy az öntanúsítványozáson alapuló rendszer, mint például a biztonságos adatkikötő rendszer, Eh, elfogadható, feltéve, hogy eh, megfelelő felügyeleti mechanizmusok eh, működnek. Nos, ez az egyik kulcs elem, amelyen az amerikai partnereinkkel együtt dolgozunk, és ez a 2013 a novemberi ajánlásokkal az 1-től a 11-esig ezekre az ajánlásokra megy vissza fontos, hogy a kereskedelmi eh, minisztérium az Egyesült Államokban eh, eh, szorosabb felületet folytasson, és elsődleges elbánást biztosítson a panaszok kezelésében. Ez a, ez a rendszer teljes mértékben önszabályozó, de ebből le kell mozdulni egy proaktívabb és responsívabb, tehát nagy, gyorsabb választadó, gyorsabban reagáló felületi rendszerrel ezért szeretnék azt is, hogyha saját nemzeti adatvédelmi hatóságaink is itt az Európai Unióban eh, láthatóbb és aktívabb szerepet vállalnának a rendszerben, mint korábban. Például dolgoztunk azon, hogy a DPA közötti kommunikációs csatornák és interfészek működését javítsuk, de ez vonatkozik az Európai Uniós DPA-k, adatvédelmi hatóságok és az amerikai kereskedelmi minisztérium között együttműködésre is, annak csatornáira és interfészére is. Biztosítanunk kell, hogy ezeket a kötelezettségeket kellőképpen kötelezővé tegyük, hogy kielégítsük a bírósági ítélet követelményeit ezen kívül a bíróság kijelentette, hogy ez a dokumentum egy élő dokumentum, amelyet a harmadik országban működő rendszer folyamatos változásának fényében folyamatosan frissítünk a megfelelések tanúsítása kapcsán. Az új rendszert ennek figyelembe vételében kell kidolgoznunk, a nemzetbiztonsági szempontokból is, és nyilván ehhez be kell vonni mind a két oldalról az illetékes hatóságokat végső ö, ö, szempontként pedig e, a jogi és a nemzetbiztonsági szempontokból a bíróság alá húzza, hogy az adatokhoz való hozzáféréshez <clears throat> világos feltételeket és korlátokat kell megszabni. Ez megint csak teljes mértékben tükrözi a két évvel ezelőtt tett Európai Bizottsági ajánlások szellemét. Gondoskodunk kell arra, hogy megfelelő korlátozások és garanciák állnak rendelkezésre, annak érdekében, hogy az adat, hogy az személyes adatokat általánosítva használják fel, és ne vezessen ez az adatok közös személyes jogok sérüléséhez. Ez a legutolsó pont jelenti a legnagyobb problémát, de ne felejtsük el, hogy eh, az ezen eh, témákkal kapcsolatos vita a tenger, eh, az óceán túloldalán és Atlanti óceán túloldalán és túlpartján is folyik már egy ideje, hiszen két évvel ezelőtt kerültek napvilágra bizonyos ügyek, amelyeket követően az Egyesült Államok belső felülvizsgálatokat folytatott nemzeti hírszerzési tevékenységei kapcsán. Ez bizony reform vezetett. Ilyen volt például a szabadság elnevezési törvény, a Freedom Act, illetve az, a 28-es számú elnöki utasítás amelyek szellemében eh, a nem amerikai állampolgárok eh, magánéleti, eh, magántitkok, magán adatokhoz és azok tisztebetartásához fűződő jogait is figyelembe kell venni. Az összegyűjtött adatok felhasználásával kapcsolatban bizonyos védelmeket, amelyeket eddig csak az amerikai állampolgárokra alkalmaztak, kiterjesztettek az EU-s polgárokra is. Így például az adat, adatok megőrzésének feltételei is ebben a szellemben változtak. Itt is további tisztázásokra van még szükség, de úgy gondolom, hogy releváns és bátorító új elemek jelentek itt meg. Ezzel párhuzamban fontos kezdeményezésre számolhatunk be, miszerint az Európai Unió, ez az Egyesült Államok, bocsánat, a magánélet szentségre vonatkozó törvényeit nek hatáját is ki kell terjeszteni az Európai Uniós polgárokra is. Ez már a szenátus előtt elég fog kerülni hamarosan, és elfogadása várható. Ez fontos garanciát jelent majd az adat átadásokkal kapcsolatban, adattranszferekkel kapcsolatban. Ezek azok az elemek többek között, amelyekre mostantól kezdve fókuszálnunk kell, ezt fontosítanunk kell, és biztosítanunk kell azt, hogy a bírósági ítélet követelményeit kielégítsük. Hölgyeim és Uraim, számítok az önök támogatására ebben a fontos munkában. Szeretnék köszönetet mondani önöknek azért a munkáért és azért a támogatásért, amelyeket eddig már a bírósági jogorvoslattal kapcsolatos amerikai törvények kapcsolatban elvégeztünk és kérem önöket, hogy vegyék fel a kapcsolatot amerikai partnereikkel is, akár a kormányzati szinten, akár a szenátusban keresenek nekünk partnereket. Ott szükségünk van az önök támogatására és a vállalkozások támogatására is, hogy az Egyesült Államok megtegye a következő fontos lépéseket, szükséges lépéseket ennek nagyon nagy szerepe van a további EU-USA kapcsolatok fejlődése szempontjából. És ahogy említettem korábban is, a plenárison szeretném, hogyha ez a vita sokkal inkább tájékozott, nagyobb tájékozottság mellett folyna tovább. Ennek szellemében én is önöket a továbbiakban tájékoztatni fogom a lehető legszélesebb körben és mértékben. Ezzel én be is fejezném a mostani felszólásomat, várom a kérdéseiket. Az úgynevezett Umbrella ernyő megalapodása kapcsolatban szívesen beszámolnak az általános adatvédelmi és a rendőrségi direktívával kapcsolatos ügyekről, amennyiben az adatvédelmi széles szélesebb értelmezési vonatkozásokra is kíváncsiak. És végül zárásképp eh, eh, annyit mondanék, hogy eh, a következő ülésünk december első tíz napjában kerül megtartásra majd. Az LGBTI ügyekről, de ezen kívül olyan biztonsági ügyekről is beszélünk majd, mint radikalizáció, az, az intolerancia, problémaköre, illetve fontos téma az online szolgáltatók felelősségköre a gyűlöletbeszéddel kapcsolatban E, az Európai e, e, Ügyészség is téma lesz. Végül szeretném majd tájékoztatni önöket az alapjogi ügynökség tevékenységével kapcsolatban, amelynek különleges feladata, hogy az alapvető jogokkal kapcsolatos szabályok betartását, érvényesítését, érvényesítését biztosítsuk olyan helyeken, ahol a tagállamokban nagy létszámban vannak jelen E, menekültek. E, ezek, természetesen, hogy ezek közül önök mire, e, mire foglalkoznak, mert leginkább az az önök döntése lesz. Köszönjük, biztos asszony. Este kilencig van időnk. Hatalmas jelentőséggel bír a Safe Harbor döntés, és nagyon fontos, hogy itt van a biztos, és megkérdezhetjük. Tizenegyen kértek szót. Kérem tehát, hogy mindenki két percre korlátozza a felszólalását, hogy a biztos részletes választathasson, hiszen a Safe Harbor döntés tartalmáról, politikai kihatásáról is minél többet kell tudnunk, és fel kell térképeznünk, hogy milyen irányba fejlődhet tovább a Safe Harbor, ha fejlődhet valamerre. Kérem tehát, hogy mindenki vegye figyelembe, hogy egy óra áll még rendelkezésünkre. Mindenki szerepel a felszólalók listáján aki jelezte. Most pedig jelzem, hogy lezárom a felszólalási listát. Laura Ferrara volt az utolsó, aki kért. A szót kérte, lezárjuk a listát. Fossz úr, parancsoljon! Köszönöm elnök úr, és köszönöm szépen önnek is, biztos asszony, hogy ma este eljönt közénk, és megfeleli kérdéseinket a Safe Harbor kapcsán jónak tartom, hogyan koncepcionálisan megközelíti a kérdést, ahogyan az ítéletre tekint. Az ítélet megítélésünk szerint helyes, én ugyanakkor egy kicsiket felelőtlennek tartom, hogy a bíróság semmilyen fajta átmeneti határidőt nem biztosított, vagy nem tette lehetővé, hogy valahogy még átmenetileg rendezzük az adatok feltárolását. Fontos, hogy egy ilyen alapjogi területen a jogbiztonságot megteremtsük, és nagyon gyorsan kell dolgozni, hiszen sürgető ez a kérdés a vállalkozásoknak, a cégeknek, iránymutatásra van szükségük, tudniuk kell, mivel számoljanak. Örülök tehát, hogy ilyen határozottan lép felőn. Az idáigi tárgyalások jó irányba mutatnak. Kérdezem öntől, hogy az-e a benyomása, hogy az Safe Harbor ítélet kapcsán előről kell kezdeni a tárgyalásokat? Én azt gondolnám, hogy nem, de hát mégis ez a kérdésem. Második kérdésem, mit jelent ez a adatvédelmi reformról szóló tárgyalások tekintetében? Ha a nemzeti adatvédelmi hatóságoknak egy saját nemzeti jogellenőrzési jogosítványt biztosítunk, nem veszélyeztetjük-e a harmonizáció elvét. Az volna kívánatos, hogy globális normát fogadjunk el, de hát ez illuzórikusnak tűnik, de hát az volna jó, hogyha tényleg egy transatlanti standardot, normát lehetne elfogadni. Ami pedig a titkosszolgálati tevékenységeket illeti, azt hiszem, hogy ez nem lehet az ekvivalens adatvédelmi rendszer értékélésének egyedüli kritériuma, hiszen ez oda vezetne, hogy el kellene különülnünk a külvilágtól, hiszen más irányban, Oroszország vagy Kína irányában is ugyanilyen agályok merülhetnek föl. Kérem tehát, hogy a bizottság alapvetően vizsgálja meg a kérdést, tisztázza, tárja fel a jogrendekben rejlő különbségeket, és úgy hiszem, hogy a certifikáció vagy a tanúsítványok kiadása és az ellenőrző intézkedések végrehajtása lehet a megoldás, akár úgy is, hogy maga a bizottság végzi az ellenőrzést. Köszönöm, Zippel asszony! Köszönöm szépen, elnök úr! Örülök az Európai Bíróság ítéletének. Ugyanakkor aggályosnak tartom, hogy egy diákra volt szükség, aki az Európai Bírósághoz fordult, közben pedig eh, mégiscsak eh, többször már a mi házunkban is elmondtuk, hogy eh, itt a parlamentben is elmondtuk, hogy Safe Harbor nem biztosít azért egy biztonságos kikötőt, Ráadásul nem látom annak jelét, hogy egyetlen cég az üzleti tevékenységét felmondta volna, abba hagyta volna, nem látom, hogy miért van ez felelőtlen amit a bíróság tett. Hát végezetül alapjogokról beszélünk, és nem mondhatjuk azt, hogy az alapjogokra fityet hánynak, de hát folytassunk mindent a bevett forma szerint, hiszen pénzről van szó. Nem, helyesnek tartom, hogy az ítélet közvetlenül érvényesül. Azzal sincsen bajom, hogy a nemzeti adatvédelmi hatóságok egy ellenőrző jogosítványjal rendelkezzenek, hiszen ha több szem lát, több szem vizsgál, akkor ez csupán előnyös lehet az adatvédelem érvényesülése szempontjából. A Jurova asszony által említett alternatívák kapcsán valóban arra van szükség, hogy közös szabályokat fogadjunk el, máskülönben előfordulhatna az is, hogy nagyon másképpen értékeljük, hogy mit is jelent az adatvédelem magas szintje. Ami pedig azt a kérdést illeti, hogy milyen megállapodást kössünk az USA-val, hát itt az ellenőrzés fontos szerepet játszik. Tisztázni kell, hogy az adatvédelmi, az európai adatvédelmi hatóságok ellenőrizhetik-e, és ha igen, hogyan, hogy az USA betartja az adatvédelmi normákat. De itt két dolgot kell figyelme, figyelembe vennünk. Az egyik, hogy mit tesznek az cégek maguk, hogy az adatvédelem magas szintjét biztosítsák, másrészt mi történik a rendészeti és a titkosszolgálati adatfeldolgozással. Milyen jogokkal rendelkeznek transatlanti szinten és európai szinten az igazságügyi és rendészeti hatóságok. Ami pedig a személyes adatok rendészeti vagy titkos szolgálatok általi hozzáférését illeti, azt gondolom, hogy nem csak hogy szigorú szabályok kell, hogy vonatkozzanak erre, hanem ez alapvetően kivétel kell, hogy legyen, amikor tehát a rendészeti hatóságok hozzáférnek a személyes adatokhoz. Köszönöm szépen, Körkop képviselő parancsolja. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is nagyon hálás vagyok a biztos asszonynak, hogy egy sor kérdést tisztázott. Kérdezem öntől, biztos asszony, hogy a jelenlegi helyzetet hogyan értékeli. Voltak éppen a bíróságok kezdték eh, a jogalkotók szerepét átvenni, ezt láttuk a data retention ítéletben, az adatvisszatartási ítéletben, most meg a safe harbor ítéletben. Nem látja a bizottság úgy, hogy eh, a jogalkotók helyesnek és adekvátnak tartanak egy szabályt, majd a bíróság ezt felülítéli, felülbírálja. És nem lehetne a jövőben a bíróságok által is elfogadtatni a hatályba lépés előtt ezeket a megállapodásokat, hogy elkerüljük ezt a blamást. Végezetül pedig gondolja biztos asszony, hogy ez az ítélet a további tárgyalásokat is befolyásolja majd, és a képviselőház jogorvoslatról szóló, szóló ítélete, vagy a redress bill befolyásolja majd ezt a helyzetet. Kérdezem azt is, hogy rendelkezik a bizottság a nemzeti adatvédelmi hatóságoktól közvetlen visszacsatol információról, val arról, hogy hogyan kezelik ezt a helyzetet. A mi választóink nagyon sokszor fordulnak hozzánk ezekkel a kérdésekkel, aggasztja őket ez a döntés. Kérdezem, hogy további támogatást kapnak-e a adatvédelmi hatóságok, mielőtt egy új megállapodást megkötne a bizottság, illetve az új megállapodás tárgyalása kellőképpen átlátható és világos lesz-e annak érdekében, hogy az ilyesfajta blamást elkerüljük. Köszönöm szépen, Intfeld asszony. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm a biztos asszonynak, hogy eljött, és hogy ennyire világos képet vázolt föl nekünk a helyzetről, és arról, hogy merre lehet a kiút. Egy sor kérdésem van. Kezdjük az előbb kijelentésével, hogy a cégeknek bizonyosságra van szükségük. Abszolút így van, egyetértek, sürgős bizonyossá, sürgősen bizonyosságra van szükségük, de ez az elmúlt években is megtörtént, és a parlament mindig felszólította a hatóságokat, hogy vonják vissza a Safe Harbor, de senki nem reagálta erre. Az állampolgároknak is jogbiztonságra van szükségük, és bizony, ha őszinték vagyunk, azt kell, hogy mondjuk, hogy a cégek a Safe Harbor-be burkolózva az állampolgárok jogával éltek vissza a, egy kérdést intéztünk a bizottsághoz, és ideje, hogy választ kapjunk, hogy a PNR megállapodásra, a TFTP megállapodásra és az Umbrella megállapodásra milyen kihatással lesz a Safe Harbor ítéletnek. Sürgősen választ várunk öntől, biztos asszony, ezekre a kérdésekre. Értem én, hogy Öttinger biztos kollégája azt mondta, arról tájékoztatott mindenkit, hogy az EU Cloudról egy javaslatot készít elő, és az európai internetet körbe védvonala venni körbe. Nem hiszem, hogy ez megoldás lehetne. Nyílt internetre van szükség, de az állampolgári jogok és a személyi adatok védelmét hatékonyan kell biztosítani. Ez pedig a rendészeti és titkos szolgálati kérdésre hívja fel a figyelmet. Az USA-ban valaki azt mondta, hogy az Európai Bizottság ránk mutogat, bűnösként, de ugyanakkor az elmúlt évek alatt a Safe Harbor keretén belül csak négy panaszt fogalmaztak meg. Tehát hogyan működhetne hát a bizottság, mint legfőbb adatvédelmi hatóság feladata, ha ez volna feladata. A német tartományok adatvédelmi hatóságai azt mondták, hogy január 21-ig nem várunk, hanem már most végrehajtjuk az ítéletet, azon cégekkel szemben, akik a Safe Harbor szellemének nem felelnek meg, határozottak leszünk. Két utolsó észrevételem van. Én ellenzem a tárgyalás kategóriáját ebben a kontextusban. Ez nem egy tárgyalás, ez egy egyoldalú ítél, döntés az Európai Bizottság részéről. A USA-val való tárgyalás azt mutatta volna meg, arra vezetett volna, hogy a tárgyalásban elérhettük volna biztonsági szabályok elfogadását, de hát igazából a bizottság egyedül döntött ebben a kérdésben is. Hosszan beszélhetnék erről, az utolsó észrevételemre térek rá, hiszen ez a dolog lényegem. És voltak éppen egyetértek azzal, amit Timothy kollégám korábban mondott, törvényeket bocsátunk ki, amelyek nem állják meg a bíróság el, ítéletét, elbuknak a bíróság ellenőrzésén. Úgy gondolom, hogy <coughs> biztosítanunk kell, hogy a Safe harbor helyettesítő új megállapodás olyan legyen, hogy a bíróság ne tudja elbuktatni. Az amerikai titkosszolgálatok egyrészt, másrészt az európai titkosszolgálatok mind szélsőséges adatgyűjtésben vesznek részt. Hogyan tudunk tehát egy olyan megállapodást eh, elfogadni, amely megfelelő normákat biztosít? Köszönöm, Ernst asszony. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen az előadását, a tájékoztatását. Nagyon fontos, hogy időnk van arra, hogy békében eszmét cserélhettünk. In kezdem a mondandómat, és az első kérdésemet intézem önhöz, biztos asszony. Azt mondta, hogy nyilatkozatot fognak elfogadni arról, hogy hogyan kell a cégeket kezelni. Hogyan képzeli ezt a nyilatkozatot? Melyek lesznek a fő pontjai? Mit tartalmaz ez majd a cégek számára annak érdekében, hogy az ítélet értékelését, értelmezését eh, mindenki számára egyértelművé tegyem. Másodszorban egyre jobban csodálkozom, hogy a Safe Harbor, amely tényleg többször már csődöt vallotta, szemünk előtt titanikként süllyedt el láthatóan, 2013 óta pontosan tudjuk ezt, ennek ellenére még mindig újabb és újabb safe harbor akarták az előzőt helyettesíteni. Kérdezem, hogy hogy akarják a legújabbat elfogadni, hiszen az Európai Bíróság meghatározta, hogy még a legkitűnőbb ellenőrzés az USA hatóságainak bármilyen ellenőrzése ellenére sem lehet kizárni, hogy a titkos szolgálatok hozzáférjenek ezen adatokhoz. Ezért ezek az adatok nincsenek biztonságban bármilyen safe harbor megállapodást kötnénk is. Kérdezem tehát, hogy a nemzeti titkosszolgálatok jelenségével hogyan lehet bánni. Hiszen minden adat végezetül, amelyre szükségük van, eljut a titkosszolgálatokhoz, bárhogy szabályozók is a Safe Harbor megállapodást. Milyen ellenőrzést képzelnek el? és az úgynevezett adequacy decision hogyan volna megvalósítható az elmondottak szellemében. Végezetül pedig a következmények. Van a PNR, a SWIFT, és van egy csomó adatcsere megállapodás, amelyekkel a következő hetekben, hónapokban egyre többet kell majd foglalkoznunk, és nem tudom, hogy ezekre nézvést milyen kihatással jár majd a Safe Harbor döntés, az Európai Bíróság döntése. Remélem, hogy az adatvédelmi alapjogszabály önjó sikerül, hogy az aggájainkat ez majd megoldja. Köszönöm. Thank you, Mr. Köszönöm szépen, Ábrecht úr. Thank you, Commissioner. Köszönöm, biztos asszony. Köszönöm, hogy kifejtette a nézeteit a bíróság döntését követően, illetve köszönöm, hogy készen áll, hogy válaszol a kérdésekre, illetve reagáljon az észrevételekre. Az első kérdésem arra vonatkozik, hogy most egy új elrendezést próbálunk létrehozni, megfelelőséget biztosítandó. És a döntést követően újra és újra feltesszük a kérdést, hogy hogyan fogadnak el egy új döntést, amely megfelel a bíróság elvárásainak, anélkül, hogy meg tudnák változtatni az amerikai jogszabályi kereteket a közeljövőben. Tehát Szerintem teljesen egyértelműen fogalmazott a bíróság, amikor kimondta, hogy a jogszabályi keretek az Egyesült Államokban nem biztosítanak megfelelő védelmet. Hogyan oldja meg az Európai Bizottság ezt záros határidőn belül? Szeretném, hogyha egy kicsit részletesebben kifejteni, hogy hogyan tudnak megfelelni ennek a feladatnak, és a bíróság által felvetett igényeknek. A következő kérdés persze, hogy miért? Hiszen az amerikai térfélen pattog most a labda, tehát hogyha ők azt akarják, hogy a cégeiket egy megfelelőségi keretben szabályozzák, ami gyakorlatilag előjogokat biztosítana nekik. Mert a megfelelőségi értékelés hiánya nem azt jelenti, hogy nem jutnak európai piacra, hanem ez egy másfajta megoldás. Tehát miért nem bízzuk az amerikai kormányra, hogy hozza rendbe ezt a problémát, vagy pedig miért nem bízzuk a cégekre, hogy gyakoroljanak nyomást az amerikai kormányra. Aztán arról is beszélünk, hogy tiszteletben kell tartani a bíróságot, illetve a bírósági döntést. Körkop úr kérdéséhez csatlakozva, hogyan gondoskodnak arról, hogy újabb és újabb döntéseket nem eszeljen el a bíróság hogyan lehet elérni, hogy ne az európai polgárnak kelljen Luxemburgba menni a bírósághoz fordulni. Miért nem oldja meg a bizottság ezeket a problémákat, hogyha előre láthatóak? És elnézést kérek, elnök úr, hogy még egy kis ideig rabolnám a türelmüket, az idejüket, mert egy fontos dolgot szeretnék megmondani. A Snowden botrány kapcsán szintén foglalkozott a bíróság azzal, hogy megfelelőek -e a jogszabály keretek, és kimondta, hogy alapvetően a Snowden által nyilvánosságra hozott dokumentumok igazak és valósak. Itt tömeges megfigyelésekről van szó, egy kiterjedt rendszerről. És hogyan reagálja le ezt az Európai Bizottság akkor, amikor a megfigyelések nemzetbiztonsági rendelkezéseket sértenek, illetve a tagállamok belügyeibe avatkoznak, és az alapjogi kartába ütköznek. Miért nem veszi ezt komolyan az Európai Bíróság, és legalább most miért nem indít kötelezettségszegési eljárást azon tagállamokkal szemben, amelyek egyértelműen túllépik a nemzetbiztonsági kereteket. És benyúlnak az EU jogszabályok, illetve az alapjogi rendelkezések területére. Az uniós illetékességi körbe. Én azt gondolom, hogy az emberi jogok érvényesítése érdekében az Európai Bizottságnak kellene állást foglalnia. Egyrészt tehát a döntésre kellene reagálni, másrészt pedig az is szerepel egy tavalyi döntésben az adatmegőrzésről szóló irányelv kapcsán, hogy itt mindenféle kockázat, illetve gyanú felmerülése nélkül engedélyezünk tömeges megfigyelést és az elektronikus adatok védelméről szóló irányelv keretében a tagállamok már is alkalmaznak ilyen rendelkezéseket. Tehát hogyan egyezteti össze a tagállamot, a tagállami ö, szempontokat és a bírósági döntést a bizottság? Köszönöm szépen, elnök úr. Én is örülök, hogy lefolytatjuk ma ezt a vitát, hiszen az Európai Bíróság ezen ítélete súlyos csapás az amerikai megfigyelő rendszereknek. A bizottság, a bíróság ítéletében elmondja, hogy az amerikai cégek eh, nem eh, szolgálhatják ki az amerikai titkos szolgálatokat, hiszen ezzel lábbal tiporják az európai adatvédelmi értékeket. Ugyanakkor eh, az európai jogszabályok Európai Bír, Bizottság általi ítéletét is ellehetetleníti ez az ítélet. Arra van szükség, hogy ne csak a jelenlegi Safe Harbor rendszert módosítgassuk. Egészen új rendszerre van szükség. Kérdezem, hogy mit tesz a bizottság, egy új megállapodást próbál a kötni, vagy csak korlátozik arra, arra, hogy módosítja a megállapodást. És hogyan igyekszenek figyelembe venni a Safe Harbor ítéletet? A Safe Harbor ítéletnek persze a transatlanti adatcsere minden formájára komoly kihatással lesz. Hogyan próbáljuk tehát az átmeneti időszakot szabályozni, és mi történik, hogyha a cégek az európai felhasználók szerződéseket módosítják, és megáll, beleegyezésüket kérik arra, hogy külföldön őrizzék, tárolják az adataikat. Ez is egy elképzelhető szenária volt, lenne, milyen következményekkel járna mindez. Végezetül pedig. A ha az USA fele való adatátadást fel lehet függeszteni, akkor kérdés, hogy ez az országokon belüli helyzetre hogyan hat ki. Elképzelhető egy olyan szenárió, egy ilyen szenárió, illetve hogyan látja a bizottság ezt a lehetőséget? Köszönöm. Thank you. Mr. Boni, please. Boni úr. Madam Commissioner, thank you. Biztos asszony, köszönöm, hogy eljött ide. Nagyon fontos ez a ma esti vita a Safe Harbor programot érvénytelenítő bírósági döntést követően azt hiszem, hogy nem csak a következményeken kell elgondolkodnunk, tehát az amerikai Amerika felé való adatátadások következményeit kell végig gondolnunk, másrészt pedig az adatvédelmi megfelelőségi döntések különböző vonatkozásait is fontolóra kell vennünk. Számos hozzászólásban szerepelt az, amit most mondani fogok. Három kérdésem van olyan helyzetbe kerültünk, hogy a harmadik országok felé átadott adatok nem megfelelőségi alapokon adhatók át különböző szerződések alapján, másrészt pedig különböző aggályok merülnek fel az adhok adat átadásokkal kapcsolatban. Ez egy átmeneti időszakra valószínűleg megfelelő is. De mi a véleménye, illetve mik a terveik azzal kapcsolatban, hogy az amerikai kongresszus munkáját figyelembe véve mit tesznek, hogyan készülnek fel a megfelelőségi keretre, illetve a kapcsolatok további alakítása terén. A második kérdésem, ne felejtjük, hogy az említett eszközöket, amelyeket említettem, főleg nagy társaságok, vállalatok alkalmazzák, és nem a kis és középvállalkozások számukra milyen megoldást javasolnak. Milyen támogatást kapnak az adatvédelmi hatóságoktól. A harmadik kérdésem pedig, mit jelent ez a döntés a megfelelőségi döntések szempontjából? Hogy értelmezze ezeket az európai polgár, illetve hogyan értelmezzék a vállalatok. Hogyan értelmezzék végül az adatvédelmi hatóságok? A decemberi ülésünkön azt gondolom még egy körben feltetjük majd ezeket a kérdéseket. Elnök Weidenhauser úr. Biztos asszony, én is Örülök annak, hogy komolyan igyekszik választ adni erre a kérdésre, de egy fogalmat nem hallottam az előadásában, ez pedig az alapjogok fogalma, vagy lehet, hogy csak tévedtem? Attól félek, hogy ismét csak toldozni, foldozni fogják a megállapodást, és nem alapvetően akarják majd módosítani hiszen a probléma valóban abban, nem csak abban rejlik, hogy a better regulationről beszéljen a bizottság, hanem a better lawmakingről, a jobb jogalkotásról is, hiszen ez elfogadhatatlan, hogy a bíróság folyamatosan úgymond elmeszeli a elfogadott jogszabályokat. Három konkrét kérdésem van. Az Európai Bíróság azt is megalapította ítéletében, hogy az USA az magán eh, élethez való jogot nem tartja kellőképpen tiszteletben. Kérdezem tehát, hogy ezen alapjog eh, nem sérül le esetleg a Safe Harbor 2 megállapodásban. Második kérdésem. Az Európai Bíróság megállapította, hogy az adatok védelmének az USA-ban tárgyilag azonosnak kell lennie, de nem jelenti ez azt, hogy a kereskedelmi területnek sokkal magasabb védelmi szinttel kellene rendelkeznie, mint korábban, harmadsorban. A bizottság standardizált szerződéses szövegek elfogadását javasolja, ezt üdvözlöm, de kérdezem, <clears throat> hogy a bizottság 2010-es határozatának négyes cikkejét nem kellene alkalmazni a masszív mennyiségű adatot tároló cégekkel szemben, és nem kellene megakadályozni az adatátvitelt. És kérdezem ezen felül, hogy milyen időben fog mindez lezajlani. Thank you. Mr. Le Breton. Köszönöm szépen, Le Breton úr. Madame la commissaire. Biztos asszony nagyon fontos, hogy ma este megvitassuk az október 6-ai Schrems döntés vonatkozásait, hiszen az Európai Unió Bírósága ebben a döntésben igen jelentős dolgokat mondott ki az alapjogok védelméről, illetve az adatok védelméről. Tehát azt gondolom, hogy ez egy nagyszabású döntés. Az alapjogok fejlődése szempontjából is figyelmet érdemel. Azt gondolom nem hangsúlyozhatjuk ezt kellőképpen. Végül is kétszeresen is elmarasztalja az Európai Bizottságot a jogalkotásért, és ön is, mint a bizottság tagja, azt gondolom, hogy le kellene vonja a tanulságokat ebből a döntésből új adatvédelmi keretet kellene létrehozni, illetve az adatcserét újra kellene szabályozni az Egyesült Államokkal. Hatékonyabbá téve az európai adatvédelmet. A bíróság először is kimondja, hogy túllépte a hatáskörét az Európai Bizottság, és beavatkozott a nemzeti adatvédelmi hatóságok illetékességébe. Tiszteletben kellene tartsa a hatóságok illetékességi köreit. Nem megfelelő az Egyesült Államok adatvédelmi rendszere. Nagyon finoman fogalmaz a bíróság. Eltérő rendszerekről van szó. A személyes adatok védelméről nem gondoskodnak olyan szinten, ahogy elvárható lenne illetve az európaiakra nem is érvényesek egyes rendelkezések. Az amerikai partnereink felé közölni kellene, hogy fejleszik tovább a jogi kereteiket, és az európaiak számára biztosítsanak megfelelő jogokat. Amennyiben ez nem sikerül, mert az amerikaiak a saját jogi kereteiket védik, a saját rendelkezéseik mellett állnak ki, akkor nem szabadna elfelejtkeznünk az európai, illetve a tagállami nemzeti érdekenk védelméről sem. A TTIP tárgyalások keretében nem gondolja, hogy az Európai Bizottság gyengének mutatkozott, amikor beáldozta a személyes adatok védelmének a kereteit. a TTIP megérte ezt a hirtelen áldozatot. Egy nagy egységes piac, a gazdasági megfontolások fontosabbak lennének az önök szemében a személyes adatok védelménél? López Aguilar úrnak adom meg a szót. Biztos asszony, nekem is ez a véleményem, hogy az Európai Bíróság ezen ítélete alapvető fontosságú, amely az alapjogok kultúráját e, e, formán is alakítani fogja e, a tekintetben, hogy minden megállapodást, minden szerződést e, és minden egyéb EU-s e, jogi anyagot az alapvető jogok fényében kell értelmezni. Ugyanakkor e, sokkal távolabbra mutat ez az ítélet, nem csak az egy, Egyesült Államokkal fennálló kétoldalú eh, megalapodásunkat érinti, hanem az összes partnerünkkel kapcsolatos összes kétoldalú megalapodásunkat adat eh, átadási fejezetek, cikkelyek szerepelnek ugyanis eh, mondjuk a, a, a TTIP-ben is, amelynek nagy kihatása van az Egyesült eh, Államokkal és más országokkal való kapcsolatunkban az adatvédelemre. Másrészt eh, mi a belső eh, hatása ennek a döntésnek arra, amikor az Európai Uniós tagállamok folytatnak tömeges megfigyelést Európai Uniós polgárok kapcsán. Tehát a belső kihatásai, a belső következményei mik ennek az ítéletnek. Ön említette E, az ambícióit e, például a gyűlölet beszéddel kapcsolatban az internetes fórumokon, e, radikalizáció megakadályozása szempontjából. Itt viszont nem lépünk túl a kerethatározat keretein. Stevens képviselő. Dank u, voorzitter. In de tijdspannen tussen de rechtspraak en het aannemen van een nieuwe internationale... Nos, az ítélet és az új megalapodás közötti időszakban a magánszemélyek adatainak védelme immár alacsonyabb szintű, mint korábban. 28 tagállamnak van saját szabályrendszer ezzel kapcsolatban, ez eléggé feltagód helyzet. A bizottságnak mi a véleménye ezzel kapcsolatban, és hajlandó a bizottság arra, hogy a tagállamok szabályzatai közötti különbségeket kezelje valahogy. Nem kellene a bizottságnak aktivizálnia magát és a szükséges reformokat gyorsabban megtenni? az is érdekelne, hogy a KKV-k hogyan fognak boldogulni ebben a meglehetősen bonyolult helyzetben. Rájuk nagy terhet fog róni ennek az ítéletnek az adminisztratív terhe. A bizottság adott-e valamiféle segítséget a KKV-knek ezzel kapcsolatban? Grazie, Presidente, sarò breve. Köszönöm szépen, elnök úr, nagyon rövid leszek. Köszönöm a biztos asszonynak, hogy itt van az Európai Unió hitelessége forog itt kockán, amelyet a populizmus is veszélyeztet. És úgy gondolom, hogy a bírós, bíróság ítélete segíthet hitelességünk megerősítésében, abban, hogy az állampolgárok magánszféráját jobban megvédjük. Későn szólalok fel, tehát lehet, hogy a kollégák kérdését ismétlem meg, illetve ilyen módon megerősítem az azokban a kérdésekben rejlő részeket. Kérdezem tehát, hogyan fogja az Európai Bíróság ítélete a tízi TISA és a TTIP megállapodások tárgyalását befolyásolni, hiszen ezek most zajlanak transatlanti szinten. Köszönöm. Köszönöm szépen. Lezártam a felszólalók listáját, kérem Annát, hogy csak egy percben szólaljon fel. You... Azt szeretném megkérdezni, hogy ön szerint ez a döntés kihat-e a tárgyalásban lévő ernyő megállapodásra, másrészt pedig a TPTF megállása kihat-e? Elnök, köszönöm szépen. Mielőtt hát nem szólt a biztosnak, ugye az az adat gyűjtési döntése kapcsolatos tapasztalatunk az volt, hogy akkor azt követően nem volt bizottsági döntés. Most látom, hogy biztos asszony rendkívül részletesen jegyzetelt a kérdésekkel kapcsolatban, amelyek kimerítőek és összetettek voltak elhangzott, hogy ugye az emberkértek is vannak kérdezettségei, de egy nagyon egyszerű javaslatot tennék, hogy az Európai Parlament az ítélet után nem tett semmiféle javaslatot az tételítésen kapcsán. Most viszont más a helyzet, itt a bírók tudták, hogy mit, mit csinálnak, Kirkhope úr javaslatával, megjegyzésével nem ellentmondóan a bírók tudták, hogy a jogalkotásra kihatással lesznek, és bizonyos értelemben szükség van egy bizottsági kommunikére az a kapcsolatban, hogy ennek a, az ítéletnek mik a következményei, mondjuk valamikor decemberben, mi van a megfelelőségi döntésekkel kapcsolatban, hogy kell a cégeknek működnie a továbbiakban, a meglévő TTIP PNR-os egyéb megállapodásokra hogy hat ki az ítélet. Úgy gondolom, hogy ezek azok a témák, amelyeket listába kell foglalnunk, és amelyekkel kapcsolatban bátorítanák a bizottságot, hogy valamikor decemberben ezzel kapcsolatban tegyen nyilatkozatot kommuniké formájában másrészt valóban nem kapunk elég információt az Egyesült a folytatott tárgyalásokról. Ezzel kapcsolatban szeretnénk minél többet hallani a, folyamat, a tárgyalások folyamatában. És hát akkor most megkérném, hogy lehetőleg minél több válasz, kérdésre válaszoljon. Perhaps not catching all, all the questions. Le, meg lehet, hogy nem minden kérdést jegyeztem le, de igyekeztem mind, igyekszem mindenre válaszolni, illetve kérem kollégáimat, hogy emlékeztessenek, a valamit kihagynék. Fosz képviselő kérdezett rá arra, a tagállamok, illetve a tagállami adatvédelmi hatóságok együttműködésére kérdezett rám. Nos, ez lehetőséget ad arra számomra, hogy értékeljem az Európai Bíróság ítéletét. Ha egy személy arra jön rá, hogy az alapvéde, alapjogait megsértették, és a bírósághoz fordulhat és megnyerheti az ügyet, akkor ez egy nagyon fontos dolog, hölgyeim és uraim. Ez a mi társadalmunk egy fontos tulajdonsága és ékes bizonyítéka annak, hogy működik a rendszer, és a jogállamiságban meg lehet bízni. Az Európai Bíróság ítéletét fontos lépésnek tartom, és ez segít abban, hogy sikeresen zárjuk le az USA-val való tárgyalásokat, hiszen ez az ítélet pontosabban definiálja, hogy, hogy mit jelent az adekvát ság fogalma, megfelelőség fogalma. A 13 ajánlás végrehajtásáról tárgyalások folynak, melyeket 2013-ban fogadtunk el. A 10, ilyen módon 13-as ajánlás. És Fasz kérdezte, hogy nulláról kezdjük a tárgyalásokat, válaszom az, hogy nem. Már komoly eredményeket értünk el. Már augusztusig is. Augusztusban ugyanakkor felfüggesztettem a tárgyalásokat, bár sok mindent sikerült elérni. A 12-11-es ajánlások szellemében amelyek a kereskedelmi tárgyalásokra vonatkoznak. Én kereskedelmi tevékenységre vonatkoznak. Én azonban felfüggesztettem a tárgyalásokat, és az amerikaiak pontosan értették, hogy nem voltunk elégedettek a válaszokkal, és hogy az Európai Bíróság ítéletére vártunk, na mélyen tisztelve az Európai Bíróságot magát, kíváncsiak voltunk tehát, hogy az adekveszi, az adekvátság kérdését hogyan értékeli az Európai Bíróság az ítéletében. Szerintem helyesen tettük, hogy vártunk, és nem fejeztük be a tárgyalásokat a nyáron. Tehát nem semmiből, nem nulláról kezdjük az új tárgyalásokat, bár attól félek, hogy a globális normák és standardok elfogadásától még nagyon messze vagyunk, bár úgy gondolom, hogy egy szép napon ez elkerülhetetlen lesz, hiszen a internet valóban globális faluvá tette az egész világot, és ebben a globális faluban bizony a magán adatok védelmét egységesen kellene szabályozni. Kellene. Nem emlékszem, hogy kimondta, de határozottan visszautasítom, hogy feláldoztuk volna az alapjogokat a cégek érdekein oltárán. Nem, az alapjogok védelme és a magánszférához eh, való jog védelme minden erőfeszítésünk homlokterében áll. Az USA-val való tárgyalások során, amik, illetve a más államokkal való adatvédelmi rezsimek eh, tárgyalása során e célt mindig szemünk előtt tartjuk. A Safe Harborben jobban definiálni kell az ellenőrzési mechanizmust, az ex officio ellenőrzés fogalmát, amelyet a szövetségi, a Federal Committee of Trade, a Szövetségi Kereskedelmi Bizottság hajt majd végre, és a megállapodásnak a kivételeket is világosan listáznia kell. Többen beszéltek itt a kivételekről valamint a korlátozásokról is, amelyek fennállás, amelyek amely korlátok kapcsán a biztonsági vagy titkosszolgálatok is hozzáférnek ezen adatokhoz. Erről én már beszéltem egy fél évvel ezelőtt. Ez a célunk, továbbra is ez a célunk tehát. Hogy világosan leírjuk és korlátozzuk, hogy hogyan lehet ezen adatokhoz hozzáférni, és olyan mechanizmusokat is előírjunk, amelyekkel biztosíthatóak a szabályok betartása. A folyamatos ellenőrzést éves áttekintés során fogjuk végrehajtani, amelyet az állami hatóságok hajtanak majd végre. Ezen felül azt is szeretnénk, hogy a cégek maguk is éves jelentést készítsenek, ez az egyik olyan kérdés, amelyről jelenleg még tárgyalás zajlik, hogy kötelező vagy önkéntes legyen a cégek részéről az ilyesfajta jelentéstével tétel. Mi nagyon határozottan a kötelező jelentéstétel ügye mellett állunk ki, hiszen pontos információt szeretnénk kapni az ügyek számáról, azon konkrét ügyekről, amikor az adatokat a titkos szolgálatok rendelkezésére bocsátottak. A cégek képviselőivel is az amerikai kereskedelmi kamera, meg a Business Europe képviselőivel is találkoztam. És nagyon pozitív reakciókat eh, hallottam tőlük. De mondom, a tárgyalás még zajlik, végeredményekről nem tudok tehát beszámolni egy konkrét kérdésben. Zippel asszony kérdésére is válaszolok, hogy a cégek számára milyen alternatívákat biztosítunk. Nagyon komoly a helyzet, nagyon súlyos a helyzet, hiszen jog, a jogbiztonság sérült mind a nagy, mind a kis és középvállalkozások számára, és ez komoly problémát jelent. Amikor a cégek képviselőivel, az üzleták képviselőivel eh, tárgyalok. Mindig jelzem, hogy biztos, hogy jó szellemben jártak el a Safe Harbor megállapodás alkalmazása során, ahogy mi is ezt tettük, de most azonban nagyon gyorsan fenntartható megoldást kell találnunk a fenntartható megoldás egy stabilabb és kiszámíthatóbb safe harbor megoldásban rejlik megítélésem szerint. Időközben az átmeneti időben alternatívákat kell biztosítani, de persze az adatvédelmi hatóságok lesznek azok, akik a végrehajtásért felelnek, nem csak a jogszabály, hanem a bírósági ítélet végrehajtásáért is és jelezzük a cégek számára, hogy a Safe Harbornek alternatívája is vannak, hiszen a Safe harbor az transfer speciális védelmi rezsimének tekintjük. Az alternatívákat összevetve, összehasonlítva, ezekről beszéltem, a modell, szerződéses szabályok, illetve a corporate binding rule illetve a más szabályok, ahol az alternatív lehetőség az, hogy az adat szubjektum egyezik bele az adat felhasználásba. Nos, ezekben az alternatív megoldásoknál a védelem alacsonyabb szintű lesz, mint egy jól megtárgyalt és az egész EU-ban is érvényre juttatott a edekveszédi szizsimből eredő adatvédelmi rendszer. Ezen dolgozunk ugyanis. A cégeknek világos iránymutatásra van szükségük, jeleztem, hogy november elején ezt az iránymutatást az Európai Bizottság megadja. Egységes szabályokra van szüksége a gazdasági szereplőknek, a cégeknek, de az állampolgároknak is. A 29-es cikk alapján működő munka csoportban ezt tisztáztuk, valamint az adatvédelmi hatóságok illetve a 29-ek eh, szakbizottságában, ahol a 28 adatvédelmi biztos és az európai adatvédelmi biztos működik együtt, és így próbáljuk egyszerűsíteni a helyzetet. Prickája, Penny Pritzker asszonyjal az amerikai tárgyalóféllel telefonoztam ma, és jelezte számomra, hogy ők is egységes megközelítést akarnak elérni és elfogadni. Ám a tény az, hogy jelenleg 28 tagállamban 28 jogrend működik az adatvédelem területén, és ezért eh, igyekszünk felgyorsítani az adatvédelmi reformról szóló tárgyalásokat, mely oda vezetne, hogy a 28 adatvédelmi rezsimet egy egységes európai adatvédelmi rendszer váltaná fel. Hogyan lehet a cégeket abban segíteni, hogy megfelelő információt és megfelelő iránymutatást kapjanak? Illetve az, hogy segítjük-e őket ebben, nem jelent és nem jelentheti ezt, hogy feláldozzuk az, adat, az alapjogok védelmét. Ezt nyomatékosan ki szeretném jelenteni. Körkop képviselő kérdezte, hogy hogyan értékeljük a jelen helyzetet, és hogyan lehet közös normákat, standardokat kialakítani. A helyzet kristálytiszta és világos. Az Európai Bíróság döntését az adekvátság megítélésének benchmarkjaként iránymutatójaként kell értékelnünk, és az új Safe Harbor tárgyalások során százszázalékosan biztosítani kell, hogy jól értelmezzük a bíróság ítéletében rejlő elvárásokat, és ennek megfelelően járunk el. Ezért mélyreható <coughs> elemzést készítettünk arról, hogy mit tartalmaz a Safe Harbor megállapodás, milyen kihívások állnak előttünk, melyek az bíróság ítéletéből erednek, illetve hogy mi végrehajtható. Többen említették, és én is be, említettem bevezetőmben, hogy az amerikai jogrendre vonatkozó elvárások jelentik a legnagyobb kihívást. A legal order angol fogalmát nem csak a jogszabályokból, a törvényekből álló, a kongresszus által elfogadott törvények által kijelölt rendszerben értékeljük, hanem a végrehajtó hatalmi ág döntéseiből is, melyek precedenseket teremtenek. Az ODNI-jal például pont erre gondolunk hiszen jogos volt, aki ezt mondta, hogy ha az amerikai jogszabályok módos vagy rendszerre, módosítására várunk, akkor az adatokat két-három-négy év múlva sem tudjuk majd átadni. Éppen ezért tehát rövid és középtávú a végrehajtó hatalmi ág szintjén hozott döntésekre várunk, melynek segítségével talán az adatok védelmének reformja is útjára indulhat. Persze az amerikai jogrendet nem tudjuk befolyásolni, mint, tud, mint tudják, legfőképpen nem tudunk amerikai törvényeket hozni, de valóban itt most az EU és az USA közötti bizalom forog kockán. És az kell, hogy a feladatunk legyen, hogy amerikai tárgyaló feleink számára világosabbá tegyük, hogy mit jelent a magán adatok védelme Európában. Ez a mi hosszú távú célunk. Of you asked about the impact on TTIP and... Volt képviselő, aki azt kérdezte, hogy a PNR-re és a TTIP tárgyalásokra milyen kihatása lesz ennek az ítéletnek, illetve Zippel asszony azt is kérdezte, hogy miért nem függesztettük fel Hát gyakran hallottam ezt a kérdést. Többen a képviselők közül mondták, hogy az USA-ban nincsen megfelelő védelem, ezért függesszük fel a Safe Harbor-t. Ez nagyon aggasztó volt számomra mindig, ezért felgyorsítottuk a Safe Harbor megerősítéséről szóló tárgyalásokat az USA-val hiszen hogyha felfüggesztjük a Safe harbor akkor felmerül a kérdés, hogy mi következik ezután, milyen alternatív tervekkel rendelkezünk. Most egy átmeneti megoldást keresünk, ez a B-terv. Alternatív intézkedéseket kell foganatosítanunk, melyekről beszéltem is. Mielőtt a TTIP-re tovább lépnék, valaki a következőt kérdezte, nem emlékszem már ki volt, elnézést, hogy az adatvédelmi hatóságok, amelyek most többletfeladatokat kaptak, nagyobb munkateher hárórájuk, hogyan fogják ezt kezelni a hatósági végrehajtás terén. Azt gondolom, hogy az adatvédelmi hatóságok hatáskörének a bővítése, a reform egy kiemelt jellemzője. Hiszen, ahogy önök is tudják, az adatvédelmi reform keretében erre kerül majd sor a reform elfogadása után két év áll rendelkezésünkre, hogy operatív szinten felkészüljünk a feladatok ellátására. A teljes körű adatvédelmi rendelet alkalmazása. És addigra fel kell készülniük az adatvédelmi hatóságoknak, hogy el tudják végezni a munkájukat, illetve a hatósági végrehajtás terén meg tudjanak felelni. Ehhez ki kell alakítaniuk a megfelelő kapacitásokat. Ezt sürgősséggel tárgyaljuk. Az egyeztetések zajlanak, és sem hivatalosan, sem nem hivatalosan nem kaptunk olyan jelzést, hogy kapacitás problémáik lennének ami a 2017-es év, illetve későbbi időszak intézkedéseit illeti. Erre az időszakra újra kell gondolnunk a szükséges kapacitásokat, és egyeztetnünk kell a tagállamokkal a helyzetet. Most nem mutogatok újjel egyes tagállamokra, de vannak olyanok, amelyek nem mutatnak kellő lelkesedést és érdeklődést az adatvédelmi hatóságok munkafeltételeinek biztosítása iránt. Tehát maradt még bőven tennivalónk etéren. Ami az ernyő megállapodást illeti, illetve a PNR és TTIP, a TTIP-el kezdeném, mert többen is rákérdeztek. Az adatvédelem, illetve az volt a kérdés, hogy a döntés a TTIP-re és az adatvédelemre milyen kihatással jár. A válaszom nemleges, a TTIP tárgyalásokba nem tudjuk beépíteni az adatvédelmi normákról szóló egyeztetéseket, mivel nem engedünk az alapjogainkból. Ez eltér a Safe Harbor megállapodás tárgyalásaitól, mert ott személyes adatok átadása esetén érvényes védelmi rendelkezésekről volt szó, és itt az Egyesült Államok jogrendjének a sajátosságait figyelembe kellett vennünk akkor az ernyő megállapodással kapcsolatban ez a döntés, a bizottsági megfelelősi döntést emeli ki a maga sajátosságaival. És itt szeretnék rámutatni arra a különbségre, hogy ezzel ellentétben az ernyő megállapodás magas adatvédelmi normákat határoz meg a bűnügyi együttműködés és a hatósági e, bűnöldöző szervek együttműködésére az EU és az USA e, között. És ennek nincs kihatása a bírósági döntésre, illetve a bírósági döntésnek erre. Ezzel kapcsolatban hangsúlyoznám még egyszer, hogy ennek a keretegyezménynek a letárgyalása az az amerikai jogorvoslati törvényjavaslatnak a sorsától függ, amely a kongresszus döntésére vár. Nézzük akkor az utasadatokat, PNR-t. Yeah, on Mr. Albrecht. Albrecht úr kérdésére válaszolnám a következőt. Több kérdés is elhangzott. Az egyik a titkos szolgálatok, illetve az adatvédelem és az Európai Unióval való együttműködés összefüggésére vonatkozott hogy a bírósági döntés ezeket a területeket mennyiben érinti. Ahogyan önök is tudják, a titkosszolgálati nemzetbiztonsági tevékenység tagállami illetékességi terület, és nem tartozik az EU jogszabály alá. Az alapjogi karta csak az EU joganyag alkalmazásában köti a tagállamokat. Az adatfeldolgozást közvédelmi illetve állambiztonsági és közvédelmi területre korlátozza a megfelelő rendelet rendelkezésének megfelelően. Tehát az Európai Emberi Jogok Egyezménye úgy értelmezendő, hogy arányos, illetve szükségszerű mértékben alkalmazandó, ott, ahol az alapjogok sérülhetnek. Gyakorlatilag itt a bíróság kijelölte az alkalmazás határát és paramétereit. Az arányosság és a szükségszerűség kritériumait határozta meg az adatokhoz való hozzáférés jogosultságának feltételéül ami az EU, illetve az USA PNR adatátadást, illetve TFTP megállapodást, parlamenti egyetértéssel létrejött megállapodást illeti. Ezek az átadott adatok megfelelő védelmét célozzák, amelyeket az EU ad át az USA-nak, illetve fordítva és e tekintetben bírósági jogorvoslatot, illetve közigazgatási jogorvoslatot is igénybe vehetnek az érintettek. Megfelelő garanciákat kell biztosítani az adatok átadása keretében az alapjogok védelme céljából. És a két megállapodás célja, hogy az amerikai hatóságok eltérő céllal való adathozzáférés terén különböző feltételeket kell, hogy teljesítsenek annak érdekében, hogy ne veszélyeztessék az alapjogok érvényesülését. Emellett, ahogyan a bíróság is előírta, elvárja, rendszeresen nyomon követjük a helyzet alakulását mindkét oldalon. Ez közös felővizsgálatokat és értékeléseket jelent. A PNR megállapodás értékelésére jövő évben kerül sor. 2013-ban és 2015-ben pedig közös felülvizsgálatot hajtottunk végre. A hát TFTP közös felülvizsgálata jövő évben esedékes, itt a legutóbbi kör 2013-ban volt. Yeah, what have you managed the uh, so Aztán azt gondolom, hogy az eddig elvégzett munkáról már beszéltem. Mit értünk el idáig? Egyrészt lényeges mértékben továbbfejlesztettük a Safe Harbor megállapodást, szilárdabbá tettük és biztonságosabbá. Még a bírósági döntés előtt rákérdeztek ennek az időkereteire. Első körben azt mondtam, hogy május vége a határidő. Emlékszem erre. Ezt nem sikerült teljesítenünk. Úgyhogy folytatnunk kell a munkát. Tárgyalnunk kellett a nyár folyamán, és, és hová jutottunk? Egyrészt az amerikai kereskedelmi minisztérium monitorozza az EU személyes adatainak a védelmét amerikai társaságok részéről, a másik oldalon pedig a társaságok által kezelt adatok átláthatóságát ellenőrizték és ellenőrizzük. Ingyenes jogorvoslati mechanizmust biztosítanak, illetve az adatátadások szigorúbb kereteit jelöltük ki nagyon nehéz tárgyalások után, felelősségi kérdésekről döntöttünk, és az EU adatvédelmi hatóságainak a szélesebb hatásköreiről tárgyaltunk, ahogyan ezt említettem az előbb. Az amerikai kereskedelmi felügyelet pedig határozottabb szerepet fog játszani a Safe Harbor felügyeletében. Az EU adatvédelmi hatóságaival közösen értékeljük majd a Safe Harbor megfelelő végrehajtását. Két dolgot kell ugyanis teljesítenünk. Egyrészt írott és áttekinthető eljárásokat, garanciákat kell lefektetnünk, és ezeket ellenőriznünk is kell, mindkét téren teljesítenünk kell a feladatainkat. Röviden, ha megengedik, rátérnék még a gazdasági társaságokkal való kommunikáció kérdésére, illetve az adatsere kérdésére. Ezt mi csak átmeneti intézkedésnek tekintjük, hogy világos feltételeket teremtsünk, illetve a megállapodásnak megfelelő feltételrendszer szerint járjunk el. Természetesen a hatósági szerepkör az adatvédelmi hatóságoknál van és marad, ők végzik majd a jövőben ezt a munkát. Egyrészt a hatályban lévő irányelv végrehajtása a célunk, valamint az egyéb alternatívák biztosítása a vállalatok számára. Aztán a kis és középvállalkozásokra gyakorolt hatást is érintett egy kérdés. Erre is kitérnék akkor. Talán nem említettem, még az online gyűlöletbeszéd kérdését. Ez nem közvetlenül kapcsolódik a Safe harbor de rendkívül aktuális ezzel együtt. Nyilván tudják, hogy két fontos rendezvényünk volt, egy éves szimpóziumot szerveztünk a rasszizmus, illetve az idegengyűlölet témájában, illetve a radikalizálódással kapcsolatos konferencia volt a másik. A Szíriába, illetve a közel-keletre dzsihádot vívni, e, indulók radikalizációját, radikalizálódását vitattuk meg. És a fiatalok e, mindössze 15%-a radikalizálódik a büntetés végrehajtásban, a börtönökben. Ez is egy fontos radikalizáló tényező. Ezt hallottuk a tagállamoktól, de ehhez képest sokkal magasabb az online radikalizáló hatás. Mit teszünk ez ellen? Teljes körűen igyekszünk végrehajtani a 2008 es kerethatározatot, amely szerint a gyűlöletbeszéd, amely gyűlöletbűncselekményekre, erőszakcselekményekre úszít, népcsoportok ellen, bőrszínük, vallások vagy egyéb eh, alapon, az ilyen jellegű eh, gyűlöletbeszédet kötelező törölni a megfelelő honlapokról. Aztán vannak közvetlen terrorcselekményre való felszólítások, felhívások, illetve erőszak cselekményre való eh, felbújtásként értelmezhető eh, szövegek. Ez már bűnügyi kérdés. Az igazságügyi miniszterekkel egyeztetve ezt a kérdést, ők teljesen átlátják az ebben elő veszélyeket, különösen most, hogy Európában menekültügyi válságot élünk meg és végre kell hajtanunk a jogszabályokat. A rasszizmus elleni fellépés, illetve az online gyűlöletbeszéd elleni harc nem új jogszabályokra támaszkodik, hanem a meglévő jogszabályokat kell végrehajtanunk. Különösen a bűnügyi jogszabályoknak kell érvényt szereznünk. Igyekeztem kitérni a legfontosabb kérdéskörökre, hogyha szabad így minősítenem. Eh, ennek a területnek a szereplőit, a legfontosabb internet szolgáltatókkal felvettük a kapcsolatot, és ők is belátták a szerepüket európai szinten, tehát őket is be kell mondnunk a megoldásba. Nagyon jó eh, reakciókat kaptunk tőlük. Tisztában vannak a jogszabály kötelezettségeikkel, és a társadalmi kötelezettségük tudatában messze menően együttműködnek velünk folytatjuk a megbeszéléseket. Továbbá az online tartalom szolgáltatókkal is kapcsolatban állunk. Dimitropoulos úrral, aki a biztonsági kockázatokat, illetve az internetes bűncselekmények területét felügyeli. Hölgyeim és uraim, remélem sikerült a legtöbb kérdésükre választ adnom, illetve kitérnem az önöket érdeklő szempontokra, és amire esetleg nem adtam választ, azt gondolom, hogy írásban megválaszoljuk majd ez a egyéb kérdést, illetve észrevételt, és köszönöm szépen. Thank you very much. Köszönöm szépen, biztos asszony. E, további kérdésekre nem lesz már idő, de e, azt mondanám röviden, hogy az ön dossziéja, ön tárcája eléggé e, kiterjedt, a radikalizáció, az emberi jogok, LGBT jogok és így tovább mindig tartozik, és szeretnénk megköszönni a munkáját ezen a területen. A konkrét témával kapcsolatban sok ideig már nem tudjuk húzni az ülést, de a kollégák a feltett kérdésekkel kapcsolatban ön említette, hogy december 10-én esetleg visszatérne hozzánk. Ugye az a Data Retention ítéletet megbeszéltük, nem csak tar tarmát, illetően fontos ez, hanem abban a szempontból is, hogy egy nagyon világos ítélet ez. A következményei nem ennyire világosak, de az ítélet maga nagyon világos, és be kell ezt tartanunk. Úgyhogy nem hiszem, hogy hibázunk, hogyha azt kérjük öntől, hogy amikor visszatér hozzánk, akkor legyen világos, hogy milyen bizottságnak az álláspontja. Az Egyesült Államoknak nyilvánvalóan morális kötelezettsége van, hogy lépjen, Nekünk pedig arra kell kérnünk önöket, hogy tegyenek mindent meg a lehetőségek szerint e, hiszen a bizottság e, a e, gyáma, gyámja, az őre ennek az anyagnak, ennek a dossziénak, ennek a, az, pontosabban a megállapodásoknak, az elszerződéseknek. Ezért kérjük, hogy a kommunikáció E, talán, e, ha lehet, akkor szülessen meg arra az időre, amikor ő meglát, visszalátogat hozzánk, még hogyha a PNR-rel, a TNTP-vel kapcsolatban esetleg nem is lesz egyértelmű döntés addigra, esetleg ezek a kérdések még nincsenek lezárva, de a klauzulák, e, az értékelések, ezek a munkák folynak addig is. Mindennyiunknak az az érdeke, hogy ezeket a kérdéseket egy helyen tekintsük át, értékeljük, és a bizottság kezdje meg ezeknek a a kialakítását úgy, ahogyan az a data retention ítélet idején nem történt meg. Szeretnénk, hogyha bizonyos lenne, az, tehát bizonyosak lehetnénk abban, hogy a polgárok magánéleti adatai biztonságban vannak, a vállalkozások adatai biztonságban vannak. Úgy gondolom, hogy fontos, hogy az, ami legközelebb elhangzik, az ne valamiféle ködös általánosság legyen, hanem valóban a bizonyosság jelen legyen a kommunikációnkban, világosan lássunk minden kapcsolatban. Kollégáim, úgy gondolom, hogy ezzel le kell zárnunk ezt az ülést, és önne pedig együtt fogunk dolgozni december 10-ig, sajnos az már nem olyan nagyon soká eljön de úgy gondolom, hogy mindenki részt fog ebben a munkában venni, hogy ennek az ítéletnek a következményeit át tudjuk gondolni. Köszönöm szépen, nagyon hálás vagyok az együttműködésükért, és most rátérünk a koordinátorok ülésére. Köszönöm biztos asszony, és köszönöm a csapatának is a munkát.